tudják, hogy milyen ütemtervre számíthatnak, és mire összpontosítsanak a jövőben. Köszönöm szépen. Szavéla asszony, ezzel a vitát lezárom, és a következő napirendi pont egy szóbeli kérdés a bizottsághoz. Az atomerőművek kockázat és biztonsági értékelése, az úgynevezett stressz tesztek. Először is a kérdés szerzője, Szartori asszony kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm elnök úr a szót. A bizottsági szöveg közös munka eredménye. És a 2011. március 14-én Japánban a Fukushima Daiichi atomműrőben történt balesetet követően született. A bizottság 2012. október 5-én közleményt adott ki az e- Európa Unió területén levő atomerőművekre irányuló kockázat és biztonsági felmérések kérdéséről. Nos, a ö, ország északi részén a cunami óriási katasztrófát okozott, és ma a japánok pontosan egy, két évvel később egy perces néma csenddel adóztak ennek az eseménynek. Úgyhogy ezért fontos is ez a vita a mai napon. A 2013-as közleményében a bizottság egy irányelv javaslatot ki, fog beterjeszteni az atombiztonságról ezen vitánk eredménye alapján, illetve az áll, állásfoglalás tervezet alapján. Az október 5-i közleményben fontos kulcskérdéseket vetettek fel. Először is, hogy milyen fontosak és hasznosak a stressztesztek, még akkor is, hogyha csak bizonyos számban végzik el őket Európa biztonsága szempontjából. Nagyon fontos, hogy figyelembe kell venni a radioaktív hulladékok tárolását is, és a tagállamoknak nemzetközi szinten szoros együttműködést kell folytatniuk. Nem szabad elfeledkezni az alapvetően fontos biztonsági szabályokról sem. A legjobb gyakorlatot kell bevezetni, illetve a teszteket el kell végezni minden egyes üzemben az összes atomerőmű vonatkozásában nagyon fontos, hogy képezzük az ott dolgozókat, és végül, hogy minden területen előrelépjünk. Ezért az eljárás a biztonság vonatkozásában arra irányul, hogy az atomkérdéseket szabályozzuk, hogy átláthatóvá tegyük azokat az adatokat, amelyek az atomerőművekre vonatkoznak. Nagyon fontos reagálni erre a közleményre. A november 9-i ülésen az ITRE koordinátorai úgy döntöttek, hogy szóbeli kérdést intéznek a bizottsághoz, egy állásfoglalás következtében, és ezért a parlament nevében felteszi a kérdést arra vonatkozóan, hogy milyen, mit szándékozik lépni a bizottság ezen a területen. Tehát a kérdésünk a bizottsághoz az, hogy tisztázza a következő pontokat. Meg tudja mondani a bizottság, hogy mennyire fogja figyelembe venni a nukleáris stressztet eredményeit a jövőben, a jogalkotási javaslataiban, különösen a nukleáris biztonságról szóló irányelv közelgő felvizsgálata során. Aztán, mivel a bizottság kötelező érvényű jogszabályra szándékozik javaslatot tenni a nukleáris biztonság és felelősség terén, meg tudja-e mondani, hogy mikor terjeszti be a javaslatokat, és hogy milyen rendelkezéseket tartalmazhat egy ilyen jogszabály. Milyen mechanizmusai vannak a bizottságnak, vagy milyeneket tervez javasolni a hasonló biztonsági fejlesztések monitorozására, beleértve az anyagi forrásokat is? És az utolsó kérdés, Szándékozik-e a bizottság további lépéseket tenni a nemzeti szabályozók és azok függetlenségének megerősítésére, illetve annak biztosítására, hogy azok végrehajtsák az eljárásokra vonatkozó, a fenti közleményben felvázolt ajánlásokat. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm szépen, Szártori asszony. És akkor most Tinker biztos úr kap szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, a cunami, a földrengés, az árvíz következményeinek nem csak több ezren, tízezren estek áldozatul, hanem komoly károkat szenvedett az ország, ami az infrastruktúrát illeti a atomerőmű baleset következtében, és ezt követően nagyon gyorsan megteremtettük a stressztesztek lehetőségét Európában. Itt nem arról van szó, hogy a stressztesztek meghatározott célokat kell, hogy szolgáljanak, vagy hogy megerősítsük, hogy minden rendben van Európában, vagy hogy ennek következtében lekapcsolunk erőműveket. A cél az, hogy észszerűen felmérjük a technikai, a műszaki helyzetet, és az Európai Unió 135 atomerőművének a biztonságát felmérjük. a nemzeti szabályozók, amelyek elsősorban illetékesek, felhasználhatják ezeket az adatokat, de európai szinten is fel tudjuk ezeket használni, és az egyes tagállamok állampolgárai egymás között is csoportokat hozhatnak létre, vegyes nemzetiségű csoportokat, hogy ellenőrizzék az atomerőműveket, akár Ukrajnában, Oroszországban vagy Svájcban is, tehát az EU-n kívül is elvégezhessenek ilyen biztonsági ellenőrzéseket. Ugyanakkor viszont a stresszteszt nem bizonyult egyes esetekben elegendő szigorúnak, más esetekben túl szigorúnak, és Párizsban, Londonban vagy Prágában nem nyert komoly barátokat magának. Az eredmények rendelkezésre állak, és ezen az alapon további intézkedéseket fogunk foganatosítani. Először is a nemzeti szabályozókkal megállapodtunk, hogy nemzeti akcióterveket kell kidolgozni. A tagállamok és a szabályozó hatóságok mit kívánnak tenni a stressztesztek eredményeinek alapján a saját országaikban. Ezt követően ezeket a terveket értékelni fogjuk, és ebből következő további intézkedéseket fogunk megtenni, műszaki megoldásokat és beruházásokat megvalósítani. Minden atomerőmű esetében 15-25 milliárd euró költségvetéssel, amelyet indokoltnak tartunk. Az Európai Tanácstól egy felkérést kaptunk, amit mi szívesen teljesítünk, hogy ne 2014-ben, hanem már most lépjünk előre a nukleáris biztonsági irányelv kidolgozásával. És ezt időben nyilvánosságra is fogjuk hozni, ami tartalmazni fogja, hogy hogyan kívánjuk megreformálni az atomerőműveket, milyen anyagi feltételeket kívánunk előírni, annak érdekében, hogy véleményünk szerint ez a biztonsági jogszabály megfelelően teljesülhessen. A választási kampány előtt, tehát feltetőleg egy fél év múlva a parlament is megvitathatja ezt a jogszabályt, és remélhetőleg az Európai Tanácsban is többséget fog ez a javaslat kapni. A tanács készen áll arra, hogy elfogadja ezt a nukleáris biztonsági irányelvet, illetve ezzel kapcsolatosan vannak bizonyos fenntartások. Sok tagállam nem kívánja, hogy európai szinten szabályozzák a biztonságot, és ragaszkodnak ahhoz, hogy ez saját nemzeti, parlamenti vagy kormányzati illetékességük körébe tartozzon, továbbra is oda tartozzon. És itt a közlekedést, vagy az élelmiszeripart, ha megemlítjük. Itt is európai szinten érvényesül a biztonság, és ebből következően az energiaszektorban, ezen a területen is európai kereteket kell teremteni a biztonságnak. Az év során egy javaslatot fogunk letenni az asztalra, kötelező előírásokkal, rendelkezésekkel, és ebből következik majd egy általános biztonsági kötelezettség, hogy a jelenleg sokszínű és merben eltérő tagállami szabályozásokat európai szinten összehangoljuk, és egy, ezeknek egy európai keretet teremtsünk. További izgalmas kérdések is megválaszolásra várnak. Almunia kollégával egyet értek, aki a szerzője a kérdésnek, a verseny joggal is össze kell hangolni ezeket az előírásokat, bizonyos árgaranciákat is fontolóra kell venni. Nyilván ezeket nem én dolgozom ki, minden esetre itt konkrét javaslatok vannak egy meghatározott piaci modellre vonatkozóan. A brit kormány, amelyet én tiszteletben tartok, egy saját indítványjal élt a gáz üzemű erőműveket összehasonlítaná az atomerőművekkel, és e tekintetben egyfajta árgaranciát javasol. Tehát aki az Egyesült Királyságban egy új atomerőműve, erőműbe fektet be, garantált tarifát élvezne 30 évig. És hogyha a piaci ár ez alatt van, akkor a különbséget a garantált árhoz képest a brit kormány finanszírozná. Én ezt egy kicsikét fenntartással értékelem ezt a javaslatot, de Csehországtól, Franciaországtól és esetleg Lengyelországtól is válok, várok javaslatokat. Az valóban igaz, hogy például a finn tapasztalatok alapján, eh, ahol 3 milliárddal növekedtek a költségek az atomerőművek eh, esetében, eh, ez megakadályozott mindenkit abban, hogy ilyen erőművekbe ruházzon be. Tehát májusban tárgyalunk a tanácssal erről a témáról, és véleményem szerint a stressz teszteknek mindenféleképpen megvolt az eredménye. Ez mindenféleképpen egy alapot képez ahhoz, hogy a nukleáris biztonsági irányelvet úgy elő tudjuk készíteni, hogy ezt önökkel és a tanácssal is meg tudjuk majd vitatni. A komisszár Oettinger. Köszönöm szépen Ötinger biztos úrnak. Most a további vita következik. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon nagy késésben vagyunk, és ezután még következik az üvegházi gázokról szóló vita, a egyperces hozzászólások illetve majd még két másik jelentés van, hát épp, hogy be tudjuk fejezni 11-ig, tehát azt kérném mindenkitől, hogy nagyon szigorúan tartsák be a felszólalás időt, másodpercre Korászka Babinska kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Úgy gondolom, hogy a stressz tesztek már utat nyitnak a nukleáris biztonság irányelv irányába, Szerintem jól példázza ez azt, hogy mit történik akkor, hogyha az állampolgárok összeállnak a biztonság kedvéért, és örülünk annak, hogy a bizottság harmonizálni szeretné ezt a munkát. Támogatjuk ezt a kezdeményezést, még akkor is, hogyha néhány ország a saját jogköréhez ragaszkodik. Úgy vélem, hogy állampolgárság, állampolgáraink biztonsága nagyon fontos kell, hogy legyen. A stresszteszt azon szám, azok számára is fontos, akik épp azon gondolkodnak, hogy a jövőben atomerőműveket építenek, hiszen számukra is megmutathatjuk azt, hogy komolyan vesszük a biztonsági előírásokat, és az ilyenfajta e, előírásokat, biztonsági előírásokat garantálni tudjuk. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság több hangsúlyt helyezne a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatokra. A bizottság említette az ukrajnai stresszteszteket, de vannak más országok is, amelyek atomerőműveket terveznek és építenek. Lehet, hogy a költségek túlságosan magasak, és lehet, hogy olcsó megoldásokat kívánnak majd alkalmazni, ezért együttes felépése van szükség. Köszönöm szépen. Eh, Kolászka Bobinska kollégának Riera Maduel kollega következik. Gracias, presidente, señor comisario. Köszönöm, elnök úr, a szót. Biztos úr, először is szeretném elmondani, hogy a korábbi kezdeményezések alapján ö, eldöntött ö, stressz tesztek vonatkozásában úgy tűnik Európa vezető szerepet vállalt fel. Ez aggaszt minket. Minden atomerőmű megfelelt az elvárásoknak, de minden munkát azért nem végeztek el. Egyes atomerőművek vonatkozásában bizonyos fejlesztéseket azonnal el kell végezni arra is rá szeretnék mutatni, hogy nem minden egyes üzemet és minden lehetséges kockázatot értékeltek, úgyhogy annak ellenére, hogy az eredmények pozitívak, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az atomenergia továbbra is kockázatot jelent. Ezért folytatnunk kell a munkát annak érdekében, hogy olyan felügyeleti rendszert hozzunk létre Európában, amely maximális biztonságot teremt. Értem az aggájait, biztos úr. Für eineinhalb Minuten. Másfél percre Turmes úr következik, biztos úr. Ezek a stressztesztek igazából sokat nem érnek. Az igazából súlyos veszélyek kapcsán ezt nem elnőzik, például a terrortámadások kapcsán. Egy kicsit másképp tekintek erre a stressztesztre, mint mások. Én attól tartok, hogy ezeket a stresszteszteket arra használják majd ki, hogy hosszabb futamidőket éljenek el, és ezért van még egy másik dolog is, ami rendkívül fontos. baden württemberg körében vagyunk itt. Az adó fizet tőkkel igazságosan kell bánni. Japánban nem ez történt, a TAPCO tönkrement, és az adófizetők több mint 100 milliárd eurót fizetnek azért, hogy megfizessék ennek a balesetnek az árát. Európában nincsen semmilyen komolyan vevendő biztosítás. itt Brüsszelben jó örökséget hagyna akkor, hogyha elérné azt, hogy legyen a biztosítások kapcsán ár igazságosság. Nem lehet az, hogy valahol van biztosítás, valahol pedig semmilyen nincs, csak nagyon alacsony szintű állnak. Köszönöm szépen, Turmes úr, nekem is sajnos az idővel is takarékosnak kell, nem Tasanovszki kollega következik egy percre. Köszönöm szépen elnök úr, biztos úr, nagyon örülök, hogy az atomerőművek stressz tesztje megtörtént, mégpedig ilyen magas színvonalon és szigorúan. Ezek bemutatják a tényleges helyzetet. A fukushimai katasztrófát követően a polgároknak is tudniuk kell, hogy az atomerőművek megfelelő biztonsággal működnek, és hogy a biztonságot rendszeresen ellenőrzik a jövőben is. Itt bizonyos érzelmek is megnyilvánulnak a kérdés kapcsán. Én a az atomerőmű programok felügyeletét vonakodnék európai szintre vinni, ugyanis ez további bürokráciát eredményezne. A stressztesztek is rámutattak arra, hogy a nemzeti felügyeletek milyen magas színvonalon látják el a munkájukat, és mint ahogy ön is említette, jó az együttműködés tapasztalatcsere közöttük, ami ez komoly eredménye szintén ezeknek a stresszteszteknek. Köszönöm szépen, és most Paska kolléga következik egy percben. Komisszár. Köszönöm a szót. Elnök úr, biztos úr. Jelenleg 130 atomreaktorral rendelkezünk, és az Unió uh, energia, uh, elektromos energia uh, létrehozásának 30%-át állítjuk elő. Szlovákia Belgi és Belgium a franciaországi legnagyobb atom e, energia előállítók követője. Azonban nagyon fontos, hogy a problémákat időben feltárjuk. A tavaly kezdeményezett stressztesztek köszönhetnek köszönhetően vannak olyan atomerőművek, amelyeket le kell zárni, de még többre van szükség, úgyhogy a bizottságnak kellene ezt megállapítania, hogy a biztonságot elérhessük. Mit Wills für eine Minute? Wills kolléga egy percben. Az európai atomerőművek stressztesztek gyakorlatilag egyfajta csőd nyilatkozatként is felfogható. Két évvel a Fukushima után megkérdőjelezhető az atomerőművek további működtetése. Ha Fessenheimot vagy Katanot bezárják, annak érdekében, hogy a lakosság biztonságát garantálni lehessen, az atomkoncertnek nyerességét mindenféleképpen a biztonsági szempontoknak alá kell vetni. Összesen 600 millió eurót jelentene az ura, ukrajnai atomerőművek további üzemeltetése. Fukushima-t követ, illetően egy újabb katasztrófát mindenféleképpen ki kell zárni, meg kell akadályozni. A stressztesztek az első lépést jelentik eh, ahhoz, hogy európai szinten végképp eh, felhagyjunk az atomerőművek eh, működtetésével. Mölcer úr egy percben. Köszönöm szépen. Európában több mint száz atomerőmű van, ez amelyek részt vettek a stressztesztel, itt voltak gondok, ezek összefügghetnek különböző dolgokkal, de nem is vették figyelembe például az emberi hibát, vagy a kopásokat. A német atomerőműveknél is tapasztalható volt hiányosság, amiket még mindig nem orvosoltak. Fokosoma, Fokosima utáni nyomás e, nem igazán vezetett semmire se. Hogyha az atomerőművek működtetői sem pedig a hulladékok megszüntetését nem vállalják magukra, hanem inkább hozzájárulnak a szennyezéshez, akkor úgy gondolhatjuk, hogy igazából sok minden nem fog változni. Köszönöm szépen Melzer úrnak, a frakciók felszólalói szólattak eddig fel, most a többi felszólalói következik, másfél percre Zéber úrja a szó, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, említette, hogy Párizsban, Londonban nem igazán nyert barátokat a stressztetjével, de hát az emberek között azért talált barátokat, mikor nem is a kormányok között. Nagyon fontos az, hogy garantáljuk az állampolgárok egészségét, és a stressztesztek pontosan ezt szolgálják. Úgy gondolom, hogy pontosan az atomtechnológia egy nagyon veszélyes technológia, határokon átnyúló hatása van, és ezért logikus az, hogy itt egy európai kompetenciával rendelkezünk, és a tagállamnak is meg, meg kell érteniük. Turmes úrhoz fordulok, a költségekről beszélt, hogyha egy teljes költségelemzést végzünk, és kezdettől a végéig megvizsgáljuk a költségeket, akkor azt láthatjuk, hogy olyan drága az atomenergia, és ezért mindenképpen annak a célnak kell lennünk, hogy erre is figyeljünk, és biztos vagyok abban, hogy más energiaformákkal foglalkoztunk, és nem kell ezzel a veszélyes technológiával foglalkoznunk. Minden technológiának megvan a hatása, viszont a hatásokat minimálisan kell tartanunk, a nukleáris technikás esetében ez szinte lehetetlen. Köszönöm. Köszönöm szépen, szépen úr, Brent kollégája szó. Köszönöm szépen, két pontot szeretnék elmondani. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a saját kezdeményezése volt. A stressztesztek kapcsán elmondta ön is, hogy van, akinek ez túlságosan egyszerű volt, van, akinek ez túl nehéz volt. A puding próbálja az evés. Látnunk kell, hogy mit okozott a stresszteszt. Nálunk Belgiumban azt láthattuk, hogy minden atomerőmű átment a stressztesztem, viszont egy rutin elnözés során súlyos hiányosságokat láthattunk a tiráns, illetve Dúl erőművek esetében. Az erőművekben repedéseket láthattak. Úgy gondolom, hogy egy lépésre tovább kell mennünk a jogalkotás kapcsán. A második pont a felelősség kérdése. Nagyon fontos az, hogyha tényleg ezt átvisszük, akkor minden akkor azt mondhatjuk, hogy a, igazából az atomerő energia nem biztosítható. Köszönöm szépen Fambrent asszonynak, Flasák kollega következik. Vážený pane předsedo, nemusím... Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt hiszem nem kell senkit emlékeztetni arra, hogy az atomerőművek egy állandó összetevői az energia mixnek minden tagállamban, hogy ez milyen mértékű, ez nemzeti szabályozástól függ. Nemzeti felügyeletek látják el teljes illetékességi körükben ezen erőművek biztonságának ellenőrzését. És a stressztesztekre a fukushima katasztrófát követően került sor, amikor is fel akartuk mérni, hogy mennyire megbízhatóan működnek az atomerőművek, és a stressztesztek eredményei mindenféleképpen jók voltak. Ezek a tesztek nem jelentenek standard értékelést, nem válthatják fel a rendszeres ellenőrzést jó lehet a javaslat, pontosan erre irányul új szabályozást és európai szintű intézményt javasol, amit én mindenféleképpen ellenzek, és én jó lenne, ha azt javasolnám, hogy ne minden Brüsszelből működtessünk. Köszönöm szépen, Flaszak kolléga. Szavéla kollégáé a szó. Köszönöm a szót. Csak két dolgot szeretnék elmondani. Meg kell tennünk annak érdekében mindent, hogy szomszédaink is alkalmazzák a stresszteszteket, amelyeket bevezettünk az Európai Unióban. A második dolog pedig egy nagyon fontos dimenziója ennek az egész kérdésnek, nevezetesen, hogy szakértőkkel rendelkezzünk azon országokban, ahol vannak ilyen atomerőművek. A Fukushima-ban óriási probléma volt, a szakemberek hiánya, amikor bekövetkezett a baleset. És más országokból nem engedtek be képzett embereket. Itt tényleg nagy problémákat jelent ez az iskolákban és az egyetemekben, nevezetesen az atomismeretek szakán. Szavila, ez folyt a kollége Urucsev. Köszönöm szépen, Urucsev kollégája szó. Köszönöm a szót. A fact, че бяха проведени стрес тестове на ядрен... Biztos úr, maga a, az atomerőművek teszt, stressz tesztje tényét üdvözöldik kell jelentős lépés ez előre, hogy jobban megértsük azt, hogy az atomenergia milyen kockázatokkal jár. A hiányosságok miatt pedig nem csak kritizálni kell. Gyakorlatilag ezek azt bizonyítják, hogy nagyon jó volt a tesztek eredménye. Támogatjuk tehát az állásfoglalásnak azon részét, amelyek intézkedéseket szeretnének annak érdekében, hogy a hiányosságoktól megszabaduljunk. Azonban egyetlen olyan elképzelést sem tudok támogatni, amelynek eredményeképpen növekednének az energiaárak. Egyáltalán nem erre van szükségünk, be kellene inkább fagyasztanunk őket, hogyha versenyképesek akarunk lenni világszerte. Köszönöm. Urucsif, Urucsif, ez volt a kollégi Balcs. Köszönöm szépen Balcsitis tiszt kollégája szó. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, az Európa Bizottság közleménye az atomerőművek biztonsági kockázatai kapcsán óriási problémákat tárt fel. 25 milliárd eurót kell befektetni a biztonságba az atomerőművek tekintetében. Az Európai, Bizottság, Európai Unió újabb eh, problémával is szembe kell eh, nézniük. Nagyon költséges lesz az atomerőművek leépítése, és az a, az elf, hogy csak is a tagállamok felelnek ezért, ez nem igazságos. Egy baleset esetében az adott tagállamon kívüli és élvezhetőek lesznek a hatások. Mindenképpen egyfajta szakértelme lesz szükség ahhoz, hogy ezzel szembe tudjunk nézni. Át kell néznünk tehát ezeket a kérdéseket, és egységes elvekre van szükség az Európai Unióban. Köszönöm Bácsitis úrnak, adani azt aztán következik. Jedrska varnos je celovito področje. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, a nukleáris ágazat egy nagyon átfogó terület. Két évvel a katasztrófa után tudjuk, hogy milyen fontos, hogy független és erős szervezetek legyenek illetékesek az atomerőművek ellenőrzéseért. Nyilvánvalóan a stressztesztek célja nem az volt, hogy az atomerőművekre olyan további intézkedéseket rójunk, amelyekkel a biztonság ugyan nem javul, csak az administratív terheik nőnek. A kérdésem a következő a bizottsághoz. A bizottság hogyan látja a nemzeti hatóságok szerepét a jövőben ezen a területen? Köszönöm szépen. És akkor most a KSDI eljárás következik. Klassz kolléga kér először szót, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, a fukushimai katasztrófa mérete mindenféleképpen megváltoztatta azt, hogy hogyan tekintjük a saját felelősségünket és hogyan értékeljük az atomerőművek biztonságát. Mindennyiunkat érint ez a kérdés, alapvetően lehet életveszélyes a helyzet. Éppen ezért elővigyázatossági elvet kell érvényesíteni, Különösen ha arról beszélünk, hogy olcsóbb energiát szeretnénk. Az Európai Uniónak felelősséget kell vállalnia ezen a területen, és elő kell segíteni a határokon átnyúló együttműködést a biztonságot ugyanígy határokon átnyúló jelleggel kell biztosítani, hiszen tudjuk, hogy mi történhet. Megfelelő biztonsági terveket készíteni, ezeket ki kell cserélni, illetve tájékoztatni kell a többi tagállamot ezekről. A stressztesztek egy lépéssel tovább vittek minket ebbe az irányba. Köszönöm szépen, klassz kolléga, banki, banki kolléga kap szót. Mikro.

katasztrófa után történtek a stressztesztek Európában, és azt láthatok, hogy 15 tagállamban ellenőrzött atomerőművek esetében mindegyiket javítani kell több milliárdos költségben. Európa szeretne lassanként kilépni az atom energiába, és inkább az megújuló energiaforrások irányába venni az irányt. Nagyon fontos ez, mert a balesetek esélye, az előre nem láthatóság arra késztette Németországot is, hogy lépjenek az atomenergiából. Szembe kell néznünk azzal, hogy itt nem bekapolható kockázatok vannak, és ezt komolyan kell vennünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Obermeyer kollégának, most pedig Molkonájt a következik. Pirmininke. Komisszára. Elnök úr, biztos úr, köszönöm, hogy eljött ide ma este, és megválaszolja az atomerőművek stressztesztjére vonatkozó kérdést. Szeretnék a jelentéstevőnek gratulálni a határozattervezetét, remélem, hogy ezt meg tudjuk szavazni. Itt az Európai Unió igen magas színvonalat képvisel nemzetközi összehasonlításban, az atomerőműveinknek a legszigorú biztonsági feltételeknek kell megfelelniük. Oroszország, Fehér Oroszország szintén végez stresszteszteket, mégpedig az Európai Unió érdekében, hiszen eh, ha ott baleset történne, ennek komoly kihatásai lennének az EU-ra is. N

energiaszükségletünk kielégtéséhez mindenképp szükségünk van atomenergiára uniós szinten thirty szlovákiai viszonylatban pedig energiafelhasználásunk fifty át ebből a forrásból biztostjuk. megoldhatatlan problémát okozna ha a nukleáris erőművek leállnának. köszönöm szépen! Köszönöm szépen Mészáros úrnak, és a vita lezárására Öttinger urat kérem meg. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uram, tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni ezt a szakmai vitát ma, és köszönöm azt is, hogy kritikailag méltatták a stresszteszt eredményeit. Bár el kell mondjam önöknek azt, hogy a nemzeti felületi szervek között és közöttünk a stresszteszt által egy intenzív együttműködés alakult ki, amely kapcsán számos hasznos dologhoz vezetett, eszmecseréhez, a gyógyakor kicseréléséhez, és pontosan ezen a héten tárgyalunk a szakértőkkel a tagállamokból. Nagyon fontos, hogy figyelme vegyük a nemzeti hatóságok kompetenciáit is, tudását, és hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan néz ki a nemzeti e, atomfelügyelet a minisztériumokban, vagy azokon kívül, ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen fajta szakértelemmel rendelkeznek, és valamifajta függetlenség tehát nem a minisztérium, vagy nem a miniszter hat ki rájuk, hanem tényleg függetlenek ezek a szervezetek, akkor azt láthatjuk, hogy különbözően erősek a tagállamokban a felületi szervek. És úgy gondolom, hogy az irányelvünkben azt fogjuk javasolni, hogy a hatóság teljesen függetlenek legyenek minden egyes tagállamban. Nem szeretnénk egy európai szintű főfelületet, nincs szükség egy európai szintű atomfelügyeleti hatóságra, viszont közös európai előírásokra az illetőleg, hogy hogyan nézzen ki a nemzeti felügyelet kompetencia függetlenség szempontjából az igenis fontos minden egyes tagállam, és ki kell fejleszteni. Mindezek mellett a franciaországi felület rendkívül független és igenis példás, és minden kritika mellett a stresszteszt néhány érdekes eredményen is járt a franciaországi atomerőművek állapotát illetően. A szomszédságban, Luxemburgban illetve Franciaországban sokkal fontosabbak az atomerőművek szerepei a 191-es cikk értelmében kompetencia megosztásra van szükség. Ez nagyon fontos az atomenergia kapcsán. Milyen szerepet kell, hogy játszon az atomenergia egy adott ország energiamixében. Itt erről a nemzeti kormányok és parlamentek döntenek. Áprilisban fogjuk beterjeszteni a bizottsági javaslatunkat az európai biztonsági irányelvről, és a kártérítések, a biztosítási kötelezettségek kapcsán pedig majd szeptemberben fogunk jogalkotási javaslattal előállni. A minimális biztosítási szintet szeretnénk meghatározni, egy európai kártérítést szeretnénk meghatározni majd, bár ennek kapcsán egyértelmű, hogy a tanácsi többség amellett van, hogy illetve nincs meg a biztos többség a tanácsban emellett. A nemzeti akció tervekben, hogy most döntenek a milliárdos nagyságrendű javításokról, hogyha ez így van, akkor ez már a stressztesznek egy pozitív eredménye, és ez hozzájárul egy magasabb szintű európai biztonsághoz. Köszönöm szépen! Az év során még foglalkozni fogunk a két irányelvvel. Mindenképpen szükségem lesz majd az önök támogatására, és mindenképpen európai biztonsági filozófiát kell kialakítanunk. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kommissar Oettinger. Köszönöm szépen, Ötinger úr. Akkor a vitát lezárjuk az ITRE által benyújtott szóbeli kérdésről, és eh, szerda 12 órakor kerül sor a szavazásra. És akkor most közös vita következik az üvegház hatású